Good evening. Dear ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet, meg kell kezdjük a munkát. Három szakbizottság együttesülése kezdődik, a DEVE, a DROA és az AFET bizottságok. Kedves kollégák! Good evening to everybody. Jó estét kívánok mindenkinek! Kezdjük meg az együttesülésünket ma este. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy társelnöke lehetek Linda McEwen kollégámmal, aki a Fejlesztési Szakbizottság elnöke, és Elena Valenciano asszonyjal, aki az Emberi Jogi Albizottság elnöke, levezényelhetjük a Szaharov diátadásának emlékülését. Nagyja Muradot, nagy szeretettel üdvözöljük ma este. Csak úgy, mint Hamia Hai Basárt. Mindketten a 26. Szaharov díj díjazottjai. Szeretném üdvözölni még egy jelöltünket, Mustafa Jamilevet is. Eh, Kandindar, the a másik, eh, illetve harmadik jelölt, akit jelöltünk a Szaharov díjra, sajnos logisztikai problémába ütközött, és nem ért még ide de elképzelhető, hogy még megérkezik. Jemilev úr, orosz tolmácsolás elérhető az ön számára az ülés végéig, és az ülés végén röviden szót is fogunk önnek adni. David Campbell kollégánk, delegációnk vezetője, az iraki és kapcsolatainkért felelős delegáció vezetője szintén itt van velünk. Emlékeztetném önöket, hogy az Európai Parlament a Szaharov díjat, a gondolatszabadságért 1988 óta adja át olyan személyeknek és szervezeteknek, akik cselekedeteikkel, gondolataikkal arra emlékeztetnek bennünket, hogy mennyire alapvető fontosságú a demokratikus élet egy ország szempontjából, mint az emberi jogok védelme. Ez az egyik legkonkrétabb kifejezése a mi kollektív pártokon átívelő elkötelezettségünknek az emberi jogok előmozdítása felé, és ezáltal illusztráljuk azt, hogy hogyan támogatjuk azokat, akik a szabadságért és az igazságért küzdenek nap mint nap világszerte. Rengeteg hely van a világban, ahol az egyének és csoportok nap mint nap küzdenek az alapjogokért, a saját életükért és jövőjükért. Ez a folyamatos küzdelem ennyi helyen megmutatja, hogy mennyire értékes és fontos ez a keret, és hogy mennyire könnyen összeomolhat minden. Nehéz időkben egyik válság a másikat követve rengeteg menekült érkezik, terrorizmus fenyeget bennünket, de nagyon fontos, hogy az emberi jogok védelméből ne engedjünk, mert annyira sokat küzdöttünk érte, hogy elérjük az emberi jogok védelmének ezt a magas szintjét. Kedves kollégák, ma tíz vendégeink Nadia Murad és Lamia Hai Basár, a Szaharovdi idei nyertesei. Velük együtt szeretnénk fejet hajtani azok előtt is, akik nap mint nap küzdenek azért a saját helyi közösségeikben, hogy megőrizzék az emberi jogokat, és egyetemes értékét tegyék azt. Most pedig szeretném átadni a szót kollégának, Elena Valenciano asszonynak, aki az Emberi Jogi Szakbizottság elnöke. Öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, hogy itt van ma este. És együtt fogadunk két rendkívüli nőt. Az Európai Parlament a 2016-os Szaharov díjat adományozta önöknek, ő nekik. Kiosa, los yazidíes, cuya raíz... A jazidiak egy kicsi vallási közösség, akik 4000 éves történelemre tekintenek vissza, és a túlélésükért küzdenek. Soha nem értették meg őket, soha nem mindig üldözték őket. A jezidek az 21. században elkövetett legelső genocidium áldozatai, egy történelmi aberráció, az úgynevezett iszlám állam ezt a vallási nemzeti közösséget külön kegyetlenségének céljába választottam. Tudjuk, hogy mit szenvedtek ezek az áldozatok. Őket egy békés, nyugodt életből ragadták ki, és ez az élet nem létezik már. Családjuk legnagyobb részben már halott. Kultúrájuk veszélyben van. Fizikai és pszichikai kínzásnak vetették őket alá, melyeket a szavak nem tudnak leírni. De itt vannak, el tudtak menekülni, meg tudtak érkezni Európába, és ezt a díjat nem a szenvedésükért, hanem a bátorságukért kapják. Nem azért kapják, mert áldozatok voltak, hanem azért, mert hogy képesek voltak meghaladni áldozati voltukat és felemelni hangjukat. Ők sok ezer más megalázott, megszégyenített, eh, nő és áldozat hangját hallatják, akik elképzelhetetlen szenvedéseket éltek meg. A legszegényebbek, a legelfeledettebbek, a legkiszolgáltatottabbak azok, akiknek képviselői ma megkapják, illetve holnap megkapják a Szaharov díjat. Éppen ezért fontos, hogy Nagyja és Lamia megkapják ezt a díjat, hiszen a saját családjuk, a saját népük és a saját eh, maguk érdekében is hal, harcoltak, azért, hogy az emberi méltóság és a bátorság ne sérüljön. Hangot akarnak adni ezeknek a bátor, bátor módon a népüknek, azoknak, akiknek nincsen hangjuk, akiket elnémítottak, és bátorságot akarnak adni mindenkinek, hogy senki se féljen felemelni hangját az igazságtalanság fényében. Köszönöm szépen. Ne feledkezzünk meg arról, ami történt. <clears throat> Annyit akarok csak mondani mindkettejüknek, hogy azért kapták ezt a díjat a parlamenttől, mert kemény küzdelem áll önök mögött, és azt szeretnék, hogy érezzék, hogy önök mellett állunk az emberi jogok és az emberi méltóság melletti harcban. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a szakbizottságaink előtt felszólalnak, önöké a szó. Nem tudom, ki kapja meg a buszot, Murad asszony? Hazsi Basar asszony, tessék. اسو پاسی آت کم اش به بو هونی I thank you very much uh, that you are Kusumim Sepem hogy kitüntettek ezzel a díjjal. a pestáma, hogy ne bina haka, eh, pejve haka, am bizin dengi ma abtenen Uh, this shows that uh, ez a díj megmutatja mindenkinek, hogy támogatnak bennünket, támogatják az ügyünket, és segíteni próbálnak nekünk. Kárjám, ábeken, és berhi, szé hazár, uhnek, zsinú, záró, kimel, deszté, dázsáhi, eh, bahtát, hrír, krná, nahát, jekere. Uh, I hope that you... Remélem, hogy a közösségemnek nyújtott támogatást növelni fogják, hiszen továbbra is 3500 nő van az ISIS fogságában. Uh, our community uh, közösségünknek nemzetközi biztosi, bizton, egy nemzetközi biztosítás által megteremtett közzónára, biztonságos zónára van szüksége, de nem csak nekünk, hanem a keresztény kisebbségeknek Irakban ilyen biztonságos zónára van szükségük, az önök segítsége nélkül soha nem fogunk tudni hazatérni.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 a saját ősi területünkre, hiszen továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy közösségünket lemészárolják, a nőket megerőszakolják, a gyermekeknek agymosásnak teszik ki. Ez már megtörtént a múltban is. I am one of the Yazidi girls who were... Én vagyok az egyik Yazid? lány, nő, akit az ISIS megbecstelenített. Sok ezer ilyen fiatal nő van, mint nagyja és én, akik a terror ellenünk irányzott támad, terrortámadás áldozatai. أما الزنا بسناها والراسبنا في منو ناديا بسنا إش مهردو كابتني راش همو جني وزا وزاروكو وإتها قدلم لها تكرن. The Zakharov uh, Prize is a big... A Szaharov díj nagy jelentőségű számunkra, de nem magunkénak érezzük ezt a díjat, hanem úgy érezzük, hogy az ISIS által meggyalázott minden nőt díjaznak. Uh, another point I want to mention. Engedjék meg, hogy még egy szempontot felvessek. A Singár felszabadítása után egy sor tömegsírt fedeztek fel, és mintha a nemzetközi közvélemény figyelme nem irányulna e tömegsérokra. قال شو ما داما بس دعما ما I thank you very much that you... Köszönöm szépen ezt a kitüntetést. Remélem ugyanakkor, hogy a közösségemnek nyújtott támogatást növelni fogják. Uh, our women and children who uh, azok a nők és gyermekek, akik uh, megszöktek az ISIS um, fogságából, Kurdisztánban laknak uh, nyomorúságos körülmények között táborokban. Azok a jezidek, pedig akik továbbra is a hegyvidéken laknak, nagyon nehéz helyzetben vannak, például az iskolákat lerombolták, illetve a tanárok elmenekültek. Remélem tehát, hogy segítenek például az területek és az iskolák újraépítésében. Köszönöm.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 Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, hogy eljöttek, hogy időt szakítanak erre az ülésre, és köszönetet szeretnék mondani a képviselőknek, akik nem feledkeztek meg rólunk, akik kiálltak mellettünk. ولایت بادن-بودنبرگ آلمانی که ایروپ بواستاوان وکا سکارم دنگ خواب شعلاجة نفسي وجسدي رب وطريقي مكاري زركف مش عالمي را بانجري من داعش بيجم Before I start, I would like to thank the state. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Baden-Württemberg tartományának, akik ezer nőt és gyermeket fogadtak be, akik számomra is lehetővé tették, hogy ezt a munkámat folytathassam. I think uh, not many people in the world azt gondolom, hogy a világon nagyon sokan nem tudják, hogy mit tesz az ISIS, és mi az ISIS. Because ISIS is not hiding what they are doing. Az ISIS, vagy az iszlám állam nyilvánosan büszke arra, hogy milyen bünteteket követnek el a nők és a gyermekek ellen. نك هم مالێمەی هەکە ڕۆژ و شێبەکێ دەمالێ زیا هەموو برینە و نەکە بجێت مەت مقدست کە دەها هاتی نەفە جراندن uh, For two years we've lost so much, uh, not... Két év alatt rengeteget veszítettünk. Nem csak anyagi veszteségeink voltak, nem csak a templomainkat és a területeinket tették tönkre, دو حتا به هاش مالا خونا خسرین کیت هاتینا کشتن و کیت هاتینا سبی کرن. Not many Yazidi families were spared from. Kevés Yazidi család maradt éppen. Minden családban egy vagy több családtagot is elveszítettek. تالك زبيك هاريت كم بشتي سهاتي مع ألمانيا كا إيش إيش مجلس الأمن ده من ده سبيكر مشاهدة خدا وهتان هاجي. I've started this work uh, since I came. A munkámat akkor kezdtem, amikor egy évvel ezelőtt Németországba értem. Akkor először is a biztonsági tanácsnál mondtam el a történetemet. Eh, I think I've been in more than 20 countries. Több mint 20 országban jártam, ahol nagyon sok elnökkel, parlamenti képviselővel és más tisztviselővel is találkoztam. هر شخص کی مدیت مدگوت اما بهزارات عدنا اختصاب کرن am pazara tatna firotin am tatna akirin am lidan il matata kirnu hatan hab hazara walite akirin e, daishet ish hamu jihatatnu lekomet bunu af ibadat حقیم آنین گلک جارا پشتی وی کرا از حیبت کم کچم جارا که دیج را بیج مجبر تحرک کش آلی وان چین بویا و سالا I've met so many people. رنگت گمبره تلاکستم. A szemükbe néztem, és megmondtam, hogy több ezer nőt adtak el, több ezer nőt erőszakoltak meg, több ezer nő került rabszolgasorba, több ezer nőt árultak. Elmondtam, hogy milyen büntetteket követtek el. És nem akarok mindig visszatérni ezen vezetőkhöz, és elmondani nekik még egyszer, hogy mi történt, mert szégyellem. بيترش شل مقبري جماعي كإيجنا وكإيز زاروا وكإيز لاما هاتديتن هەتان هەب هەموو اشكالات اهمال كرينا چ توثيق قسەر نەهاتێکن و ڕۆژ برۆژ ئەو مەقبەرە ونداد بن کە بارانێ بحيوانات كدبن More than 40 mass graves have been discovered in több mint 40 tömegsírt fedeztek fel a felszabított területeken. Ezekben nők, gyermekek, férfiak is vannak. Ezen tömegsírokkal nem foglalkozik senki, nem védik meg őket. A bizonyítékokat pedig eltüntetik.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 kell, hogy olyan megoldást találjunk, amely minden kisebbséget megvéd. A keresztényeket, a jezidiket, mindenkit. Ehhez biztonságos területeket kell kialakítani, máskülönben elmenekülnek onnan. لازم الويك يجي عالم اللومش وانك كوقتي جبر كشتني وجبر اضطهاد كرني وجبر اغتصابا جنو كجدوان بري خو بدنا اوروبا بري خو بدنا دولتك قيمتك بني I think they should not be blamed once they leave their... Azt gondolom, hogyha elhagyják a hazájukat a rendszeres megerőszakolások és kínzások miatt, nem szabad a menekülteket ezért hibáztatni. ننقلك Daesh كنت بجن نهاية داعش هاتية كالعراقي وكالسوريا بس نهاية داعشنا بجيكرنا ڕیهێدوان بێ و دیسا بێن بەگەرنە حیاتەکە نهایەتە داعش لازمە محاسباوان بێتەکردن. Some people are saying that the end of Vannak, akik azt mondják, hogy az iszlám állam vége közeleg, Irakban és Szíriában is. Én azt szeretném mondani, hogy nem akkor lesz vége az iszlám államnak, amikor onnan elmennek, hanem akkor, amikor számon kérhetjük őket. Köszönöm, خوشك عبيدة هر چادرك ايز ديال شنغال والكردستان واليونان والتركيا والسوريا هر وسا خوشك دا همو ضحية عالم همو كيش وكز كلكش وممنونة I would like to thank you all for the... Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a Szaharov díjért. A Szaharov díjjal minden sátorban kitört a boldogság. Kurdisztánban, Irakban, Törökországban, és az áldozatok szívében mindenhol a világon. very heartening to hear that. Nagyon jó esik ezt hallani, hogy ilyen nehéz időkben jó érzést tudunk ébreszteni ezzel a díjjal az emberekben. A kollégák előtt először David Campbell a úrnak, az iraki delegáció vezetőjének szeretném megadni a szót, hogy szóljon pár szót arról, hogy a parlament mit csinál az iraki helyzettel kapcsolatban. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, a bevezető szavakat, és nagy örömmel üdvözlöm a vendégeinket. Én is öröm számomra, hogy a fogadó csoport tagja lehetek. Az iraki delegáció a hét során további üléseket szervez, ahol szintén vendégül fogjuk látni a mai vendégeinket. Irak ahol Babilon található például Bagdad mellett, a kultúra bölcsője. Olyan közösségek élnek itt, nagyon sok, sokuknak a képviselő már ellátogattak hozzánk, szírek, irakiak, jazidiek, nagyon sokan közülük keresztények, szívszorongató történeteket mondanak el egy olyan hölgyel is találkoztam, amely, aki négy fiát veszítette el az ISIS által. Óriási áldozatokat hozott. Nagyon komolyan veszük ezt a helyzetet, nagyon fontos, hogy elpusztítsuk az ISIS-t, az úgynevezett iszlám államot. Egy kollégámmal a Pesmerga front vonalát meglátogattuk, Moszultól 15 kilométerre, nagy örömmel láttuk, hogy éppen folyik Moszul felszabadítása, de nagyon nehéz a helyzet, mert rengeteg alagút és öngyilkos robbantó akadályozza ezt. Óriási az az erőfeszítés, amit a két vendégünk tett, hogy megszabaduljon az ISIS karmai közül. Nagyon örülök, hogy itt üdvözölhetjük most őket és én ezzel be is zárom a bevezető szavaimat. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most a képviselőknek adom meg a szót, először a koordinátorok kapnak szót, aztán a többi kolléga. A néppárttal és Grip úrral kezdem. Maximum három percet kap parancsoljon. Thank you, Madam Chair. <clears throat> I switch my speech to... Köszönöm, elnök asszony. Most lengyelül folytatom a hozzászólásomat. W imieniu grupy IPP e dzielnym kobietom. A néppárt nevében szeretnék köszönetet mondani ezen bátor asszonyoknak, akik a jazidi közösséget képviselik. Köszönet Nagyja Muradnak és Lamia Hadzsi Basárnak. Ők hihetetlen dolgokon mentek keresztül. Nagyon keveset mondtak saját magukról, nagyon sokat veszítettek, de ezen vesztességek nem törték meg őket. A Szaharov díj a szabad gondolkodás díja. Az Európai Parlament Szaharov professzor úr beleegyezésével erre alakította ki. És azt gondolom, hogy ez a díj nem képes arra, hogy mindenért kárpótolja az áldozatokat, önöket és a közösség többi tagját és más közösségek áldozatait, akik kisebbségekben vannak, és akiket az iszlám állam támad. Ezen kisebbségeket előzik, keresztény és más vallásos kisebbségeket előzik az otthonukból, százezrek hagyták el az otthonukat azért, hogy elkerüljék a kínzást és a fogságot. Idén az Európai Néppárt azt látta a vitából, hogy itt valójában népírtásról van szó. Ezen tetteket a nemzetközi törvényszék előtt kell jóvá tenni. Számon kell kérni a bűnösöktől azt, hogy mit tettek. Szeretnék köszönetet mondani önöknek azért, amit tettek, azért, hogy elmondták, hogy mi folyik, azért, hogy az egész világ tudjon róla, hogy mi történik. Azok, akik szintén jelöltek voltak, Csandündár és Mustafa Jemilev és nagyon komoly tetteket értek el. Ő a krími tatárok képviselője. Decemberben Varsóban gyönyörűen fogalmazott. Amikor azt hallottam, hogy ő a Szaharov díjazottak utolsó körében mm, szerepel, azt gondoltam, hogy megérdemli, hogy őt tüntessék ki. Ő azt mondta, hogy nem, egészen bizonyos, hogy ezen két bátor nőnek kell megkapnia, megkapnia a Szaharov díjat. Ezen szavakkal Mustafa Jemilev azt gondolom, hogy kivízte az elismerésünket. Sam osobiście znał profesora Sacharowa, bowiem wtedy był to okrutny czas komunizmu w Związku Radzieckim, a jego naród, tatarzyk. Nos, én azt gondolom, hogy a krimi tatárok is nagyon sok szörnyűségen mentek keresztül a Szovjetunióban. A hazájukba nem tudnak visszatérni. Ezért gondolom azt, hogy mindenki, akit a díjra jelöltek közül elsoroltam, lehet, hogy nem kapták meg a díjat, de azon emberek közé tartoznak, akik méltóak az elismerésre akik komolyan küzdenek a szabad gondolkodás jogáért. Köszönetet mondanék nekik is, a díjazottaknak és azoknak, akik a jelöltek között voltak. Köszönöm. Köszönöm, Páncéri úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. a szocialisták és demokraták frakciójában büszkeségemnek szeretnék hangot adni, hogy Nagyja Muradot és Lamia Haji Basárt eh, itt üdvözölhetjük, akik itt vannak velünk, hogy megkapják a 2016-os évi Szaharov díjat az Európai Parlamenttől. Engedjék meg nekem, hogy azon túl, hogy eh, Dundárt és Mustafa Dzsindit üdvözöljem a két másik befutót, akik nagyon sokat tettek az emberi jogok érvényesítése érdekében, és megérdemlik a támogatásunkat és a szolidaritásunkat. <clears throat> Lamia és Nagyja a legszörnyebb tapasztalatokat élték meg, amit emberi lénye megélhet. Mindenki, aki itt ül, nagyra értékei az ő morálisan bátor válaszukat. Áldozati státusukból harcossá váltak, az ISIS ellen harcolnak, aki az erőszak teológiáját követi, és a jezid közösség hangjává váltak. 2014. augusztusában Szindzsárt lerohanták az ISIS harcosai, Irak eh, északkeleti részében van Szindzsár, a jezidek ősi földje. Az ENSZ múlt év júliusában kijelentette, hogy az ISIS genocidiumot, népgyilkosságot hajtott végre, amely egyszer az emberiesség és eh, elleni bűncselekmény is, háború bűncselekmény gyermekeket és nőket raboltak el, adtak el Szíriába és Irakba. Sok esetben az Európai Parlament felemelt a hangját az szexuális erőszak, mint háborús cselekmény alkalmazása ellen, hiszen látni kell, hogy itt nem csak túlkapásokról van szó, hanem egy hadviselési stratégiáról van szó, és ilyen módon büntetést érdemel a legsúlyosabb büntetést. A 2014-es Szaharov díjat Mukvége doktor kapta, aki szintén a megerőszakolt, megszégyenített nők ügyét szolgálta a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Véget kell vetni a büntetlenségnek, a de facto büntetlenségnek, és mind a politikai szinten, az ez biztonsági tanácsa szintjén is határozottan fel kell lépni annak érdekében, hogy e bűncselekménynek véget vessünk, és a nemzetközi büntető törvényszéket is fel kell használni erre a célra. A parlament éppen csütörtök délelőtt fog elfogadni egy sürgősségi öm, állásfoglalás indítványt eh, erről a kérdésről. Igen, tisztelt Szaharov díjnyertesek, engedjék meg számomra, hogy még egyszer frakcióm nevében gratuláljuk Önöknek bátorságokhoz, és remélem, mi több biztos vagyok benne, hogy ez a díj láthatóbbá teszi az Önök szerepét, eh, és még inkább hallhatóvá teszi hangjukat, melyet a jezid nők és a jezid közösség érdekében emeltek föl. Um, thank you. Um, Charles Tannock for the ECR. Köszönöm szépen Charles Tannock az ECR, ECR nevében. Köszönöm szépen szívesen, üdvözlöm elnök asszony a vendégeinket ma este. A parlament harmadik frakciója konzervatívok nevében Murad és Hadzsi Bashar asszonyokat, illetve Dzsemiljev urat is szeretettel üdvözlöm, akit már régóta ismerek, és amikor Brüsszelben a frakciónk előtt szólalt fel a krimi tatárok nevében, akkor is köszönetet mondtam neki. De őszintén gratulálok mai iazidi vendégeinknek a jelölésükért és a díj elnyeréséért. 2016-ban a Szaharov díjasaink ők, lehetőségem volt, ahogy David Kemal Bellman is említette, hogy egy évvel ezelőtt az iraki Kurdisztánba látogathassak. És nagy örömmel támogattam egy kérést, amit Balzáni, a KR, elnök a KRG-től hozzám intézett, amikor ezt a delegációt vezettem. Ő azt mondta, hogy a jazidiek egy ős kurd civilizáció maradványának tekintik magukat, tehát etnikailag kapcsolódnak a kurdokhoz. Balzáni úr azt, kérdez, azt kérte tőlem, hogy amikor visszatérek Európába, lobbizzak kormányoknál, különösen az Egyesült Királyság kormányánál, és vessen fel a problémát a brit nagykövet előtt, aki az ENSZ biztonsági tanácsának a tagja, hogy az ISIS-t ítéljék el azokért az emberiség elleni bűncselekményekért és háborús bűncselekményekért, amelyeket elkövetnek például a jazidi kisebbség ellen, akik ellen népírtást követtek el. Nem nagyon támogattak engem, sajnálatos módon, és máig sem világos, hogy miért nem. Talán ez a díj néhány fővárosban, különösen Párizsban és Londonban megváltoztatja a vezetők véleményét, hiszen ezen két főváros küld például az ENSZ biztonsági tanácsába is nagyköveteket. Kurdisztáni látogatásom után is az elmúlt évben több jazidi delegációs ülést láttam vendégül. Volt egy nagyon emlékezetes, eh, ahol jazidi pesmerga harcosok eh, látogattak el hozzánk olyanok, akik szintén nagyon komoly kínzásokat szenvedtek el az ISIS katonáitól. Kimondhatatlan bűnöket követtek el az ISIS katonái a nők szexuális rabszolgaságra kényszerítésétől kezdve ö, emberek rabszolgasorba taszítása, megkínzása, meg, tömeges meggyilkolásán át mindenféle szörnyűséget követnek el. A két díjazottunk személyesen is szenvedett az ISIS katonáinak az erőszakától, és most ők bajnokok. Bajnokok a tekintetben, hogy Európában, de világszerte is a jazidi közösség zászló hordozói. Nagyon sok nő és gyerek máig rabszolgasorban van az ISIS rabságában, Rakkában Moszulban és más az ISIS által ellenőrzött területeken borzasztó atrocitásokat követnek el ellenük továbbra is. Felszólítok mindenkit arra, hogy tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy az ISIS-t üzzük el, hiszen azt látjuk, hogy ez egy gonosz szervezet, a Daesh. Lehetséges őket ö, legyőzni, és próbáljuk meg őket a lehető leghamarabb eltávolítani Észak-Irakból és mindenhonnan. Kollégák, mondja az elnök asszony, bizonyára mindannyian egyetértünk e, ezzel a megfogalmazással, a, most pedig Beatriz Beszerre asszony kap szót az áldétól. Lo habré dicho mal, pero quería deciroslo. Köszönöm szépen. Valóban gratuláltunk. Hosszú út vezetett ide, de itt vannak és valóban tetteikkel pozitív energiát sugároznak minnyájunk rá, minnyájunk irányába. Emlékszem, hogy februárban Brüsszelben találkoztunk először, és mindkettőjük mindkettőtök története, bátorsága nagyon nagy hatással volt rám. Először Nagyjával találkoztam, utána Strasbourgban Lamiával, és a önök munkája és bátorsága nekem inspirációt adott mindennapi munkámhoz. Minden rendelkezésemre álló eszközt felhasználtam annak érdekében, hogy az önök jelölését támogassam, hiszen a Szaharov díj egy fontos eszköz, mely felhívja a világ figyelmét, a közvélemény figyelmét az önök munkájára, illetve arra a sérelemre, amit elszenvedett az önök közössége. Nagyon fontos, hogy a genocidium elkövetőit bíróság elé állítsuk, a nemzetközi büntetőtörvény elé állítsuk. De nem elegendő ez. El kell gondolkoznunk azon is, hogy mi történt. Önök szörnyű megaláztatás, szörnyű fájdalmat, rémálomszerű történetet hallottak meg, és síkra szállnak az önök népének alapvető jogaiért, az emberi méltóságért, az igazságért és a békéért. Az önök jövőképe, az én jövőképem is a barbarizmus ellen fel kell lépni. Vannak népek, akik évszázadokon keresztül egymás ellen harcoltak, háborúztak, de végül meghaladták ezt. Létrehozták az Európai Uniót, és ez a célunk, hogy a bombák és a fegyverek hangja helyett az egyeztetés hangja jöjjön létre. A Szaharov díj ezen szellem által inspirálva kerül odaítélésre, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, az emberi méltóságért küzdők kapják meg önök, Lamia és Nagyja. Jobban képviselik ezeket az értékeket, mint bármelyikünk is. Azzal szeretném befejezni mondandómat, hogy mindent megteszek a jazidek támogatásáért több mint három ezer gyermek és nő van továbbra is rabszolgasorban és fogságban. Számoljanak az én támogatásommal, igyekszünk valóban mobilizálni a tagállamokat, és az elkövetőket a Nemzetközi Büntető Törvényszék elé állítani. Köszönöm önöknek a munkát, köszönöm nektek a munkátokat, a harcotokat, ez példaérték az egész világ számára több nagyjára és több lamiára van szükségünk Európában, több ilyen példaértékű emberre van szükségünk. Thank you, Köszönöm szépen, Verzsi asszony. Ah, Merci, Madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is örülök annak, hogy eljöttek hozzánk ezen a héten, hogy átvehessék a Szaharov díjat. Másokhoz hasonlatosan én is szeretném elmondani, hogy Csandundár és Mustafa Dzsemilev is megérdemelték volna a Szaharov díjat. Minden, minden, mindegyik jelölt megérdemli a Szaharov díjat. De igaz az, hogy amin önök átmentek, amit önök átéltek, azt háromszorosan is megélték. Nőként, a vallásuk miatt, és azért, mert sok jazidi kurd. Nem fogom most megismételni, már mások elmondták, hogy milyen szörnyűségeken mentek önök keresztül, mert hogyha ezt ismételgetjük, azzal csak tovább forgatjuk a sebben a kést. Nincs erre szükség. Igen, emberiesség elleni büntet volt, háború, nőírtás. A frakcióm az Európai Baloldal nevében szeretném elmondani, hogy önök mennyire bátrak. Szeretném elmondani, hogy mennyire nagy szükség van az önök bátorságára azért, hogy el tudjuk ismerni, fel tudjuk ismerni, hogy mi történt a múltban, azért, hogy felszabadíthassuk azokat, akik még mindig a barbárok kezén vannak. És köszönetet mondanék azért, hogy önök mit tesznek a békéért, mert a világ ezen részében nagy szükség van arra, hogy minél többen dolgozzanak azon, hogy ismét béke lehessen az összes rendelkezésre álló eszközzel. Hálás köszönet Gratulálok Önöknek, és külön köszönet az Önök bátorságáért. Valóban példaértékű ez. Thank you very much. And for the green... Köszönöm szépen a zöldek nevében, Lochbiller asszony és Hautala asszony. Meg fogják osztani a három percet, nem is tudom, ki kezdi. Parancsoljanak. Äh, Köszönöm szépen, németül beszélek. Üdvözlöm minnyájukat, üdvözlöm mindkettejüket, és köszönöm szépen, hogy az önök és a népük ellen elkövetett bűncselekmények ellenére, a szenvedés ellenére nem riadtak meg a nyilvánosságtól, mi több a nyilvánossághoz fordultak, és azért küzdenek, hogy a többi nő is megszabaduljon, felszabaduljon. Idén, februárban a parlament egy állásfoglalást fogadott el, ahol az iraki helyzettel foglalkoztunk. Ebben az állásfoglalásban felszólítottuk az érintetteket, hogyha létrejön a régió számára egy politikai folyamat, akkor hosszú távú megoldást kell találni az önök hazája számára is, és minden etnikai és vallási kisebbség kérdését rendezni kell. Remélem, hogy önöket is bevonják ebbe a folyamatba. Murad asszony azt mondta, hogy ön számára nagyon fontos, hogy az elkövetőket azonosítsák és bíróság elé állítsák. E héten fogunk elfogadni egy állásfoglalást, amelyben azt követeljük, hogy a Szindzsári hegységben megtalált tömegsírokat biztosítsák, bizonyítéként felhasználják. Ebben az állásfoglalásban felszólítjuk az iraki kormányt, hogy írja alá a Nemzetközi Büntető Törvényszék statútumát, szabályait. Ilyen módon tehát az iraki elnök térfelén van a labda. Én pedig németként köszönettel fogadom a Baden-Württemberg tartománynak adott, mondott követ, köszönetet. Azt hiszem, hogy nagyon jó hogy befogadtuk ezeket a mm, asszonyokat, gyermekeket. Ráadásul egyik egyetemünk a traumák kezelésével foglalkozik, sajnálatos módon van mit tennie. Szörnyűségek történtek Irakban, például Észak-Irakban, éppen ezért még a lélektan és az orvosi terápiában is segítséget kell nekik nyújtani. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm. Um, Ön ott volt, amikor a Nőjogi Bizottság és a Jogi Bizottság arról beszélt, hogy ezen kegyetlen dájes katonákat hogyan lehetne bíróság elé citálni. Az egyik lehetőség az volt, hogy megnézzük a területen kívüli joghatóság kérdését. Bizonyos EU tagállamok állampolgárai mentek el az iszlám államhoz, ott harcoltak, és utána visszatértek. Valószínű, hogy ez lenne a leginkább elképzelhető rövidtávú megoldás arra, hogy bíróság elé kerülhessenek ezen bűnösök. A parlamentünk 104 képviselője áprilisban már írt az Európai Unió mondjuk úgy külügyminiszterének, Magarini asszonynak, amelyben kérték, hogy az Európai Unió fogalmazza meg, hogy amin özök, önök keresztül mentek, népírtás volt. Emlékeztettük Mogherini asszonyt, a főképviselő asszonyt szeptemberben ezen levelünkre, de eddig nem kaptunk rá választ. Talán ezen a héten Mogherini asszony készen áll majd arra, hogy foglalkozzon a kérdéssel és nyilatkozzon a kérdésben, hiszen ez egy rendkívül súlyos kérdés. Nagyon fontos, hogy a barbárok bíróság elé kerüljenek, és hogyha népírtásként nyilvánítjuk ezt, akkor ettől csak egyszerűbb lesz az ügyünk. Köszönöm szépen, Fábio Castaldo. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én sem tehetek semmi mást, mint hogy gratuláló, üdvözlöm Önöket, Lamiát és Nagyjájt. Köszönöm, hogy itt vannak velünk, és elmondják élményeiket, megosztják tapasztalataikat. Nagyra értékelem persze ugyanakkor Mustafa Zemilev és Jean Dundar munkáját is, aki legutóbbi Jean Dundar nem tud itt lenni ma este, körünkben John Dundar a sajtószabadságért, a véleménynyilvánítás szabadságért harcolt, és ez is egy fontos értékünk. Az önök története a szexuális erőszak, a megerőszakolás rémálmáról számol be. De még riasztóbb az, hogy nem csak kevés forrás áll rendelkezésre, hogy önök visszatérhessenek, ráadásul pedig némaság övezi az önök ügyét a nemzetközi közösségben. Hosszú időn keresztül a jazidek eh, drámája voltak éppen eh, nem eh, vált ismerté, próbálták elhallgatni 3800 jazid kiskorú és nő van továbbra is a Daesh fogságában azok a nők és azok a személyek, akik rabságba voltak, illetve azok, akiket elűztek otthonukról, vagy a halottak emléke és igazságért kiállt. Mi mindent megtettünk, ami hatalmunkban áll, azzal, hogy önöknek ítéltük ezt a díjat, próbáljuk ezzel felhívni a nemzetközi közösség figyelmét, de egy másfajta válaszra is szükség van, egy igazságügyi válaszra van szükségre, és itt a sürgősségi állásfoglalás indítványunkra utalok, amelyet több kollég is említette. Fontos, hogy az elkövetőket bíróság elé állítsuk, és ehhez bizony a nemzetközi szereplők összefogására van szükség. Másrészt a, meg kell teremteni a helyreállítást, és azt, hogy a jazidek visszatérhessenek területükre. Tudjuk, hogy milyen feltételek mellett élnek most, ez a legfontosabb, amit meg kell tennünk, hogy visszatérhessenek normál, szabad életükhöz, és a gyermekek a Szindzsári térségben ismét mosolyoghassanak. Ezt az üzenetet kell közvetítenünk a kormányaink számára, hiszen anélkül, hogy a nemzetközi közösség határozottan fellépjen, nem lesz béke a térségben, nem kapják meg is, ismét a jogaikat, és köszönöm önöknek a bátorságukat, köszönöm azt, hogy ilyen bátran felléptek a népük, a nemzetük és a barbár, barbár tettek áldozataiért. Köszönöm. Thank you. And now we have Mr. Köszönöm szépen. Most pedig Lorencio Rebega úr az ELNF frakció nevében kapsz. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Tisztelt vendégeink. Az Európai Parlament példát szeretne mutatni önök által, ezzel a díjjal, a Szaharov díjjal, amely megmutatja, hogy az emberiesség és az emberi jogok jelent milyen elkötelezettek az Európai Parlament képviselői. A 2016-os döntésünk alapján Nadia Murad és Lamia Haji Bashar kapták ezt a díjat ebben az évben, mert példamutatóan viselkedtek ebben a sötét időszakban, ahol a rabszolgaság ismét felütötte a fejét. A rabszolgaság már nagyon régóta létező jelenség, de a mi nyugati világunkban ez minimálisan volt jelen, vagy teljesen el is tűnt. Határozott fellépésre van szükség, hogy eltöröljük a földszínéről a rabszolgasságot. A terrorizmus, és az a horror, amit a terrorizmus kelt, az nagyon fontos, hogy a múlt részévé váljon. A polgárháború és a rabszolgaság is nagyon gyakran vallásos fanatizmus eredményeképpen jön létre, de itt nem vallásos hitről van szó, hanem a fanatizmusról és a harcról, amit a hatalomért folytatnak, és békés embereket gyilkolnak le emiatt. Nadja és Lamia hősök, akik az emberiességért folytatott harc jelképeivé váltak több ezer, akár több tízezer, vagy több százezer további nő van a világ különböző térségeiben, akik szintén rabszolgaságnak és emberkereskedelemnek az áldozatai. Mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy ezt a csapást eltörőjük a föld színéről. Nincs jogunk arra, hogy ne javítsuk meg a világot a következő generációk számára. Nem szabad, hogy elfordítsuk a szemünket ezzel a probléma elől. A háború erőszakkal jár egy olyan állapot, ahol minden megengedhető az erőszak nevében. Ez rendkívül elítélendő. A, az emberkereskedelem, illetve a rabszolgaság különösen érinti azokat a zónákat, azokat a területeket, ahol eluralkodott az erőszak. Az Európai Parlamentnek nagyon komoly felelőssége van. Például különösen a gyarmatosítási időszaka után nem szabad, hogy cinikus geopolitikai lépéseket tegyünk. Ezeket a jelenségeket szüntessük meg, lépjünk a lehető leggyorsabban ma, hogy a terrorizmust eltörjük a földszínéről, és ne legyen több háború. Nem lesz egyszerű, de ez az egyetlen előre vezető út, ahol férfiak vannak, és fegyveret adunk a kezükbe, akkor azok elkezdenek egymásra lőni, egymást elpusztítani. Ehelyett építkezésre van szükség, könyvtárakra, iskolákra, munkára, tanulásra, hogy az emberek tanuljanak és értékeljék egymást. Európa a békére, a prosperitásra, a civilizációra kell, hogy hagyatkozzon. Ezt kell, hogy előmozdítsuk világszerte. Nagyra értékeljük két vendégünk küzdelmét, annak érdekében, hogy mások ne jussanak az ő sorsukra. Elnök, köszönöm szépen, kollégák. Négy további képviselő kért még szót. Öt. Megadom nekik a szót, de kérem, hogy legyenek rövidebb, mert még Jamila urat is szeretnénk meghallgatni. Tehát ez a Jimenez beszerül az első, utána Weidenhauser úr következik. thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy a Szaharov díj a Szaharov díjazottak mindig megérdemlik a díjat, de ebben az esetben különösen igazságosan odaítélt díjról beszélhetünk, hiszen nem csak egy két bátor asszony kapja ezt a díjat, hanem egyszerre minden nő, akit a Daesh, az úgynevezett iszlám állam megszégyenített lábbal tiport. Meg vagyok rendülve, hogy önök azzal kezdték, hogy köszönjük, hogy időt szakítanak ránk. Hát én úgy gondolom, hogy nincsen jobb hely a világon, ahol ott lehetnénk, és ahol mi mondhatnánk önöknek köszönetet azért, amit tettek. Nem tudjuk a jelzőket sorolni, milyen nagy ez a tragédia, ami megtörtént, de a fontos az, hogy önök újra talpra álltak, az áldozatok megemelik a hangjukat, és fontos, hogy a közösség ismét magára találjon. A bűncselekmény és a terrorista cselek, cselekedetek között az az egyik különbség, hogy a terroristák büszkék cselekedeteikre. Ezért még inkább uh, hangot kell adni a terrorista cselekedetek áldozatainak, és nem úgy kell eljárnunk, mint a médiumok, akik sokkal inkább a terroristáknak adnak hangot a jazidek, a keresztények és sok más közösséget üldöznek, és azon kell dolgoznunk, hogy megerősítsük mindenkinek a védelmét, azoknak a védelmét, akiket elűznek otthonról, elűznek hazájukból, házukból, és mindenhol Irakban és bárhol máshol is megerősítsük az emberi jogok védelmét, és nemet mondjunk a terrorizmusra. Köszönöm szépen! Most pedig Weidenholzer úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A, az Európai Parlament Jozit baráti körének nevében is a két díjazottnak köszönetet szeretnék mondani, és meg szeretném köszönni a tisztelt házban dolgozó kollégáknak is a támogatást, és remélem, hogy minél többen támogatnak majd bennünket. Jól emlékszem arra a napra, itt a tisztelt házban, ahol a frakcióm nevében beterjeszthettem ezt a javaslatot. És amikor ezt bemutattam ezt a javaslatot, egy SMS-t kaptam, amelyben arról tájékoztattak, hogy nagy, nagypapa, ma nagypapa lettem, fiú unokám született. Megrendített ez, hiszen a szomorúság, a szenvedés és az öröm bizony gyakran közel állnak egymáshoz, néha kéz a kézben járnak. Azt hiszem, hogy jó ómen volt ez mégiscsak, azt sugalta, hogy van remény, hogy az élet mindig erősebb, és mindig eh, talpra állunk. A jazidok sorsa ugyanakkor a népírtások, az újtonú üldöztetés története is. Erről 2014. augusztusában győződhettem meg. És úgy hiszem, hogy kötelezettségünk, hogy segítsük a jazidokat, hogy visszatérhessenek hazájukban, egy autonómiát vagy önkormányzati jogosült, jogosítványt kapjanak, megkapják a jogosultságot arra, hogy maguk intézzék az ügyeiket azon keresztényekkel, akik soha nem, sok ezer éves közös történetükben soha nem fordítottak hátat nekik. Három hete Görögországban jártam, ahol a jazidok nem régenig még sátrakban laktak, miközben uh, havazott. Az üldöztetés után ilyen drámai helyzetben vannak. És Európában, ahova sokan megérkeztek már, integrálódtak, fontos uh, szerepet vállalnak. Például Niedersachsen tartományban él sok jazid, és kész arra, hogy segítse polgártársait. És ezt nem, győz, nem lehet kellőképpen hangsúlyozni. Milyen fontos, hogy létrejött a légihíd, ahol kimentették a nőket, asszonyokat. Sajnos még mindig sokan szorulnak erre rám, ezért kérem a többi európai országot, hogy kövessék Baden-Württemberg tartomány jó példáját, ugyanakkor pedig az elkövetőket, a bűnözőket bíróság elé kell állítani. És persze megbékélésre is szükség lesz majd, bármilyen nehezen, nehéznek tűnhet ez ma, de egy megbékélés nélkül soha nem lesz békem. Amikor először Lamiával találkoztam, azt mondta nekem, hogy mielőtt elrabolták tanár, tanító szeretett volna lenni. Remélem, hogy sikerül majd tanárá válni, és remélem, hogy a jezidek minnyájunkat az emberiességre fognak tanítani. Thank you very much. I gave you a little bit... Köszönöm szépen. Kicsit több időt kapott, mert ön volt az, aki a díjazottainkat a díjra jelölte. És amikor az Európába érkező menekültekről beszélünk, akkor ők ékes példái annak, hogy kik, kiket részesítünk a támogatásunkban. Köszönöm. Hadek Tusznak adom meg a szót. You, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni a díjazottainkat. Üdvözlöm Önöket itt az Európai Parlamentben. Köszönet azért, hogy elmondják a történetüket rendkívül bátran, emberi méltósággal, és így minnyájunkat ráébresztenek arra, hogy milyen szörnyűséges tapasztalatokon mentek önök keresztül. Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy én voltam a, kezdeményezés, a kezdeményezője a februári állásfoglalásunknak, amelynek témája a jazidiket és keresztényeket érintő tetteket népírtásként akarja minősíteni. Ez egy történelmi jelentőségi állásfoglalás volt, hiszen a parlament most először ismert el egy folyamatban lévő népírtást. És miután a parlamentünk elfogadta ezt a szöveget, más parlamentek is követték ebben. Például az Egyesült Királyságban az Alsóház, Ausztria, Ausztráliában a parlament és az Egyesült Államok kongresszusa, sőt a Fehérház is követett minket ebben, és hivatkoztak az Európai Parlament állásfoglalására. Tehát rendkívül komoly dolgot értünk el. Büszke vagyok arra, hogy amikor csak Irakban jártam az elmúlt 15 hónapban háromszor, akkor az emberek tudnak arról, hogy mi itt az Európai Parlamentben milyen állásfoglalást fogadtunk el. És tudom, hogy ezen népírtás áldozatainak mennyit jelent, hogy ezt elismertük. Szeretném elmondani azt is, hogy nem szabad itt megállnunk. Sokkal többet kell tennünk azért, hogy most már lehetővé tegyük azt a jazidik a keresztények számára, és más népcsoportok számára, hogy hazatérhessenek ősi területeikre. Az európai félnek fel kell vállalnia a felelősségét abban, hogy megkönnyítse ezt a folyamatot. Örülök annak, hogy itt a parlamentben komoly többség támogatja az autonóm terület elképzelését a Szindzsár térségében és Talafár területén és Irakban. Úgyhogy folytatnunk kell a munkát. És biztosítom önöket, hogy nem állunk le, folytatjuk a munkánkat, amíg mindenki haza nem térhet a haza, hazájába. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy ma itt vannak. Köszönöm szépen. Anna Gomes kapszol. Köszönöm szépen Lamia és Nádia, és köszönöm Jemilev úr, valamint Csendundár, aki ma nincs itt, hogy ilyen kiváló példát mutatnak a küzdelemre hogy soha nem adják fel, annak ellenére sem, amin keresztül mentek. Nagyja Baden-Württemberg tartománynak köszönetet mondott a támogatásért és azért a programért, amely segített nekik megmenekülni sok más nővel és gyermekkel együtt, és lehetővé tette, hogy beinduljon valamilyen gyógyulási folyamat. Azt kérdezem, hogy miért Baden-Württemberg, és miért nem az EU? Joseph Nye, Maria Tesnache, Cornelia, Ernst társaságában januárban 2015-ben ellátogattunk Észak-Irakba. És ajánlásokat fogadtunk el Mogherini asszonynak. Azt javasoltuk, hogy az Európai Unió indítson egy olyan programot, amivel megmentjük a továbbra is a Daesh kezében lévő nőket és gyermekeket. Hogy segítsünk abban, hogy kigyógyuljanak a traumákból, amelyeken keresztül mentek. Az Európai Unió államai, akik a Pesmergának katonai segítséget nyújtanak, miért nem koordinálják a segítséget? Miért nem koordinálják a fellépéseiket annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy például Szindzsát újjáépítsék, és olyan biztonságot teremtsenek ott, ami lehetővé teszi, hogy az emberek visszatérjenek a szülőföldjükre. Az Európai Unió miért nem szólal fel hangosabban az igazság érdekében? miért nem ítélik el, állítják bíróság elé az emberiség elleni bűntények elképz, elkövetét? Miért fogadjuk el, hogy a jazidiek népírtás áldozatai miért nem prioritást élveznek, ahelyett, hogy negatívan diszkriminálnák őket, és Joseph el azt láttuk, hogy az utóbbi valósul meg például a görögországi táborokban is. Ezeket a kérdéseket fent kell tennünk magunknak itt, most e, bátor nők jelenlétében, akik nem a népírtás áldozatai, hanem inspiráló harcosai, élharcosai a jazidi közösség a nők védelmének. Azon nők kiváló képviselői ők, akik nem csak a nőkért, hanem az emberiségért is küzdenek. És most Anni Litz kap szót. Ich sitze hier. Ähm, ganz herzlich Köszönöm szépen a bátorságukat, mindkét díjazottnak mondom ezt. Köszönöm, hogy idehozták, és itt tanúbizonyságot tettek a bátorságukról. Önök hangot adtak a sok ezer meggyalázott nőnek és gyermeknek, jó, büszke hagyomány az Európai Parlamentnek, hogy a Szaharov díjazottakkal felhívja a figyelmet a díj mögött álló ügyre. Egyetértek a kollégákkal, hogy a tisztelt ház hagyományát kell, hogy kövessük mi is, akkor, amikor a jezidekről nem feledkezünk meg, amikor nem csak egy napig gondolunk rájuk, hanem mindent megteszünk azért, hogy az európai államok támogassák őket, Lochbiller asszonynak Hálás vagyok azért, hogy felszólította a török kormányt, hogy írja alá a nemzetközi büntető törvényszékről statútumát, illetve az iraki kormányt. Önök bátorságot adnak a meggyalázott, megszégyenített asszonyoknak, embereknek, hogy lesz igazságtétel, és reméljük, hogy mi magunk is biztosítani tudjuk, hogy a nemzetközi büntető jognak érvényt szerezzünk, és a jog nem szenved csorbát Irakban sem. Köszönöm az önök bátorságokat, maradjanak ilyen erősek, ilyen bátrak. Thank you. Thank you, Arnie. So you heard there, we want you to keep... Elnök, köszönöm szépen. Szeretnénk, hogyha erősek maradnának, szeretnénk önöket támogatni a munkájukban. És tudjanak róla, hogy mi önök mellett állunk. Ha bármiben segíthetünk, kérem szóljanak. Ki szeretné a záró beszédét elsőként elmondani? Nagyja? اسمع منون مش هرياكي شوي بيفتي هەریەکی کە ڕای خۆ سەروی I would like to thank everyone who spoke. And... Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki hozzászólt, aki elmondta a véleményét. Whatever you all said, whether us or others, we do need... Az biztos, hogy amit mondtak, arra szükség van. But this need to happen soon. We are running again. Mindenképpen tennünk kell, mégpedig gyorsan kell lépnünk, mert szorít minket az idő. Minél többet várunk, annál több igazságtalanság éri ezen embereket. بيداك وبيباب ومن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

ڕۆژێکم بێنەجی هەکیوە و ئەف ئەف مەسئلە شمە مێسترەوە بدڵماتێ شمە مێسترە و حلەکل وەرچێ نابێ لۆمەم هاتینە تەلبا حلێش وەرکن و گەلەکمە منە Neither I nor other victims ever imagined that sem én magam, sem más áldozat nem képzelte volna, hogy egy nap itt a parlament előtt állunk majd. De itt vagyunk azért, mert nálunk sokkal nagyobb bünteteket éltünk át, Azért jöttünk, mert mi magunk, saját magunkban nem találjuk meg a megoldást. Ezért jöttünk, hogy támogatást keressünk. I would like to thank you all. Mindennyiüknek szeretnék köszönetet mondani, hogy beszéltek erről a nagyon fontos problémáról. جوی خلکی را لعنو خلک هاو کاری با درنگ با دسال خلک هاو کاری وان در فی عیشی ده بعیشی. I think you suggest... Azt gondolom, hogy a javaslatékat végre kellene hajtani. Az emberek már két éve várnak, és azt hiszem, hogy nem sokáig fognak túlélni. Nem könnyű az embereknek túlélni ezt a két és fél évet már így sem volt könnyű. Nem adjuk fel. Folytatni fogjuk a kompányunkat és a munkánkat. Kérem, hogy gyorsítsák fel a munkát, és biztonságos zónát hozzanak létre, mert így is túl késő. يعني ما بقنا تنا وما وندابكن أم أم ناهلن أم وندابن وأمديم مدافعيكن. What ISIS wanted us was az ISIS azt akarta, hogy tűnjünk el, hogy ne létezzünk, eltűnjünk a föld színéről. De megígérhetem, hogy felmaradunk és harcolni fogunk. Köszönöm. Thank you. Uh, Madam Valenciano. Valenciano asszony, pár szóval szeretné ezt a részt lezárni, és utána Jamila úr következik. Parancsoljon! Köszönöm. Úgy gondolom, hogy minden elhangzott, a kollégák mindent elmondtak. Minden kolléga támogatásáról biztosítottam a díjazottakat, és az azt jelenti, hogy nem csak a parlamenti képviselők, hanem az állt, hanem a sok százezer, sok millió európai polgár, is hang, hangot akik képviseletében mi tudunk, és akik önöket szeretnék támogatni. Um, Köszönöm szépen mindenkinek, aki felszólalt, és most pedig kollégák, a két vendégünknek adtuk át a díjat, de hát mindig nagyon nehéz dönteni, hiszen olyan sokan ér, érdemesek a díjra. Ezért nagyon örülök, hogy Zemélev úr itt van körünkben, példátlanul harcolt az, emberek az, igaz, az emberekért, az igazságért és az igazságtalanság ellen. Most nagy megtiszteltetés számomra, hogy önnek is megadhatom a szót. Mustafa Zemélev. Kedves Nagy Murad, kis és, és uh, Lamia Haji Basár, tisztelt parlamenti képviselők. Igen, tisztelt szakbizottsági elnökök. Az elnök asszony említette, hogy én vagyok a Szaharov díj egyik befutója. De sajnos a jogtalanság, az igazságtalanság annyira elterjedt a világban, hogy nagyon, nagy, nagyon nehéz lehetett itt dönteni, hogy ki kapja meg a díjat, de az a tény, hogy engem jelöltek, hogy harmadik helyű befutó helyre jutottam, a krimi tatárok számára nagy reménységet adott. Az orosz elnyomás ellen esélyt ad nekünk. Úgy hiszem, hogy nagy morális támogatást jelentenem, hogyha El Hamutohté is megkapta volna a díjat, akit kommunista rezsim Kínában életfogytiglani büntetésre ítélt, ő is a saját népének emberi jogaiért harcolt. <clears throat> De e két bátor nő, Nagyja Murad és Lamia Haji Bashar, aki a banditák, a bűnözők ellen vette fel a harcot, <clears throat> akik állítólag muzulmánok, és közben meg a legnagyobb kárt okozzák a, a muzulmán közösségeknek és az iszlám vallásnak. Szóval ez a két díjazott mindenképpen megérdemli a díjat, és nagyon büszke vagyok, hogy személyes barátom, aki a kommunista rezsime és elnyomás ellen küzdött, a névadója ennek a díjnak, nem más, mint Andrei Szaharov. Andrei Szaharov személyesen mentette meg az én életemet, kiszabadított a börtönből, és sokat tett a krimi tatárokért. Andrei Szaharovra is megemlékezünk, amikor a Szaharov díjat átadják, és nagyon büszke vagyok, hogy a bátor és um, fantasztikus nők kapták a díjat. De kérem önöket, hogy ne feledkezzenek meg arról, hogy a terroristák, akik a cselekedeteket elkövették, nem igazi muzulmánok. Köszönöm önöknek a bátorságokat, köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm mindezt, amit tettek. And thank you for you for being here. És önnek is köszönjük, hogy eljött. És emlékeztet arra, hogy ön már évek óta küzd, de mindig is küzdenünk kell az emberi jogokért, mert hol előre, hol hátra lépnek a dolgok. Nem sok időnk maradt kollégák, de hogyha valaki szeretne még hozzászólni, még néhány kérdést meg tudunk hallgatni, ha bárki szeretne valamit hozzáfűzni. Alelnök asszony. Néhány bejelentésem lenne. A parlamenti társulási szakbizottság az EU és Oroszország között szerdán fog összeülni, fél háromtól negyedötig, majd kedden az EU törökországi parlamenti bizottság fog összeülni fél négytől fél ötig. Az iraki delegációval lesz találkozó szerdán délután négytől fél hatig. Az iraki delegáción jelen lesz Tulurác is. A két díjazottunk jelen lesz az iraki delegációval rendezett ülésünkön. Jemilev és Csandündar urak is jelen lesznek, tehát akik most nem tudták elmondani a véleményüket és a gondolataikat, ők még a delegáció üléseken majd elmondhatják azokat. Elnök, valóban Gondolom most már egyetem. Igen, most jöttem rá, hogy mennyire későre jár az idő, a tolmácsoknak vége a munkanapjuknak, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy sikerült a Szaharov díjazottakkal és jelöltekkel találkozni. Biztos, hogy nagyon sűrű lesz a következő napokban a programjuk. Lamjának szeretném elmondani, hogy ön a humanitárius segítségnyújtásról beszélt az önök közössége felé. A mi szakbizottságunk felelős ezért a parlamentben. Talán a fejlesztési szakbizottságtól a többi kollégának is mondanám, hogy folytassuk ezt a támogatásnyújtást ami a Görögországban található menekültek körülményeit illeti, én magam és Erike Guerrero, aki állandó jelentéstevője a humanitárius segítségnyújtásnak, a bizottsággal kapcsolatban áll azért, hogy garantálhassuk azt, hogy valóban jobb körülményeket tudjunk biztosítani az EU-ban a menekültek számára. Ön megemlítette azt is, Lamia, hogy a gyermekeket nem lehet beiskolázni ez szintén komoly aggodalom, és foglalkozik a szakbizottságunk vele. Tisztelt kollégák, tudunk még tehát többször is találkozni a héten a díjazottainkkal. Holnap kapják meg a díjat, és biztos, hogy mindenki ott lesz a plenáris teremben. És természetesen folytatjuk a munkánkat, továbbra is támogatjuk őket. Emlékeztetném a kollégákat arra, hogy a díjjal itt nincs vége a munkának. Tovább is folytatjuk az együttműködést a díjazottakkal. Badawi, tavalyi díjazottunk, még mindig börtönben van Szaudi-Arábiában, de fenntartjuk a kapcsolatot a családtagjaival, és folytatjuk a munkánkat, és folyamatosan támogatjuk. Jamilev úrnak, Nagyjának, Lamiának mondanám, hogy holnap után és a jövőben is támogatni fogjuk Önöket. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Nagy örömmel várjuk a hét további eseményeit és a további együttműködést, hogy az önök és a tatárok igazságáért küzdhessünk. Köszönöm.